Okay, well, I'm going to start anyway. I think we've got... Hát ettől függetlenül elkezdem. Úgy látom, hogy vannak olyanok, akik majd csak később jelennek meg, de mivel... This is also partly to report back for the public, so... Árnyék előadói ülésünk van. Az első napi rendi pontunk, a kilences pont pénzügyi eszközökben és szerződésekben alkalmazott referenciaértékek. Én vagyok a raportőr, és a koordinátorok úgy látták bölcsnek, ha ezt én csinálom meg. Először is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak az összes módosítót, összességében hasznosnak találom őket, és azt gondolom, hogy koherens is a sok módosító, e, e, éppen ezért fogunk majd tudni kompromisszumos módosítókat is írni. Mint ahogy már mondtam, gyakorlatilag az én módosítóim a második körben e, is e, e, lesznek, mert néhány területet nem tisztáztunk eléggé, illetve tartottunk megbeszéléseket, amelyeknek következtében úgy gondoltam, hogy további módosítókra volt vagy van szükség. És én az árnyék előadókkal leülve próbáltam a módosítókat, illetve a szöveget tisztázni és egyszerűsíteni a tanács részéről. Azt a hírt hallottuk, hogy elkezdenek ezzel az ügyel foglalkozni hamarosan, de legkorábban március közepén, e, és már február közepén, bocsánat, én azt gondolom, hogy triológusig nem fogjuk tudni elvinni ezt az ügyet, mert nem túl reális elképzeléshez. E, mindenképpen lesz most még egy kis időnk arra, hogy hogy, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, a szavazást pedig vagy február 7-én, vagy február 20-án fogjuk tartani, ezt majd az árnyék előadókkal megbeszéljük, a jövő héten pedig további ülésünk lesz, ahol majd szintén tudunk erről beszélni. Az új módosítóimmal elmondanám, hogy mit szerettem volna elérni, e, és ezt várom a koordinátoroktól is. Én e, néhány kevéssé módosító, e, kicsit módosító ötletet nyújtottam be a 282-es módosítómban, ötös cikk első bekezdés, és ott az árutősdei benchmarkokkal foglalkozom, illetve az exkluzív engedélyezett benchmarkok eh, esetében is eh, tettem egy olyan módosító indítványt, amely a, eh, az összeférhetetlenséget akarja korlátozni, emellett kitértem az ESMA és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok közti kapcsolatokra, kettes cikk szól erről, én szeretném eh, látni, hogy mely rendelkezések alapján van eh, ekvivalencia, és itt gondolok a harmadik országok kötvényeire is, és az eszmát arra is szeretném eh, rábírni, hogy a az egyes szervezeteket, illetve piacokat milyen módon mentesítheti. Én ilyen állandó mentesítésekre nem gondolok, hanem konzultáció utáni mentesítés jöhet csak szóba. Nyilván szeretném kielégíteni azokat is, akik nagyfokú lefedettséget akarnak, Nyilván a különböző kivételezettségek és mentesítések szintén lehetnek viszonylag nagy hatásúak. Ráadásul az eszmát arra szeretném rábírni, hogy egyfajta fokozatos bevezetéssel vezessük be ezt az irányelvet, mert az IOSCO-nál zajlik párhuzamos munka is és azt gondolom, hogy tanulnunk kell abból, hogy hogyan jártunk a hitelminősítők esetében, és azt gondolom, hogy a delegált aktusokat is másként kell meg there was some indication that people thought it would be better to deal with. Azt szeretném, hogyha az árnyék előadó külésén eh, pedig a kettes cikkel, eh, kettes cikkben foglalkoznánk a hatállyal, nem pedig az ötös cikkben, eh, és én azt gondolom, hogy ez a helyes eljárás. Ami a meg, meghatározásokat illeti, azt gondolom, hogy a legfontosabb módosító, amit benyújtottam, a szabályozott adat és a jelentett adat vonatkozásában van. Már ami az adatszolgáltatókat illeti, a az OTC adatokra is gondolván itt a szabályozott adatok körében. Én azt gondolom, hogy ez rossz jelzést küld, mert a litpiacokon szeretnénk ösztönözni a kereskedelmet. Az adatforrások teljesen átlátható piacokról azt gondolom, hogy ezeket megbízhatóbbnak és pontosabbnak kell tekintenünk, mint azokat az adatokat, amelyek kevésbé átlátható piacokról származnak, de én azt gondolom, hogy itt egy kicsit még finom hangolhatjuk a szöveget. Ami a kritikus kritikus benchmarkokat illeti, megtartottam az 500 milliárdos küszöböt, ugyanakkor azt is tudom, hogy nehéz számszerűsíteni ezeket a dolgokat. Van itt egy szakadékhatás, és vannak olyan nemzetközi piacok, ahol az adott benchmarknak nincsen helyettesítője tehát a, e, ennek ellenére úgy gondolom, hogy az 500 milliárdos összeg eljuttatja azt az üzenetet, hogy e, jelentős e, összegről van szó. Emellett a, a major benchmark definícióját is megváltoztattam, itt a 100 milliárdos küszöböt eltörölném, mert megint csak számszerűsítési problémák vannak. Azt gondolom, hogy megint csak foglalkoznunk kell azzal, hogy mi az, ami a hatály alá tartozik, és mi az, ami nem tartozik a hatály alá. Én a rendelet hatája alá tartozó adminisztrátorokat továbbra is arra kérném, hogy vagy a bemeneti adatokat, vagy a metodológiát közöljék. Ez nyilván a benchmarktól függ. Hogyha egy árjelentő ügynökségről van szó, akkor nyilván nincs probléma a metodológia közlésével, ugyanakkor itt időérzékeny adatokról van szó, friss adatokról. Nyilván később nem bánják, hogyha ezek az adatok nyilvánosságra kerülnek, de nem azonnal akarják nyilván nyilvánosságra hozni az adataikat más esetben, eh, amikor szabályozott adatokról van szó, akkor eh, a metodológia az, ami igazán érdekes lehet, ahol eh, pedig olyan major benchmarkokról van szó, amelyeket kiskereskedelmi piacokon használnak, azt gondolom, hogy ezeket is közölni kell, közé kell tenni. Nyilván itt is lehetőség van finom hangolásra, és oda kell figyelnünk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra is. Én támogatom a friend licensinget, és eh, az adminisztrátorok által eh, eh, kiadott termékek esetében pedig a díjakat szeretném láthatóvá tenni, hogy ne lehessen kereszt ártámogatás. Jelenleg két Eh, egymás mellett futó rezsim mellett vagyok eh, harmadik országok vonatkozásában. Az ekvivalenciáról nem mindig lehet eh, szó akkor, amikor bizonyos ügyekben valójában mi messze előre szaladtunk, és hát ott van az IOSCO szabályozás is. Nyilván az IOSCO szabályozás és az annak való megfelelés Eh, szabályozza a benchmarkokat, és később lehet az ekvivalenciában gondolkodni akkor, amikor majd hatályba lépnek eh, jogszabályok. Ez egyben azt is jelenti, hogy eh, később felül kell vizsgálnunk. Előfordulhat az is, hogy nem lépnek hatályba rendelkezések, illetve jogszabályok máshol, akkor az IOSCO-hoz kell tartanunk magunkat. Ezt egyébként máshol is megtettük, például a számviteli szabályok tekintetében, tehát ez sem egy forradalmian új ötlet. Most akkor az ESMA és a critical benchmarkok, a kritikus uh, jelzőszámok uh, vonatkozásában uh, azt mondanám, hogy nem feltétlenül az én szövegem a legjobb, valószínűleg én Mitchell szövege jobb, mint az enyém, és az árnyék előadók ülésén már erről beszéltünk, gay preambulum bekezdés szövege valószínűleg jobb. Itt arról van szó, hogy az ESMAE a de facto felügyeleti jog minden kritikus benchmark vonatkozásában, de ott, ahol van már IOSCO szabályoknak megfelelő felügyelet történelmi alapon, és a hozzájárulók pedig főleg egy tagállamban vannak, akkor az az egy tagállam őrizhesse meg a felügyeleti, a felügyeleti jogosultságait, illetve felelősségét de adott esetben az ESMA eh, kérheti azt, hogy kerüljön hozzá, bár én ezt nem tartom túl valószínűleg, valószínűnek. Azt gondolom, hogy a gay szövege eh, működhet, mert eh, a kritikus benchmarkok -ok nál a hozzájárulókat hozzájárulós, hozzájárulásra lehet kényszeríteni, és aztán, hogy kinek a felügyelete hatósága alatt zajlik ez, az egy másik kérdés. Tisztább kommunikációs vonalakra van szükség. Ezt az árnyék előadók között már megbeszéltük, és a jövőben is ezt folytatni fogjuk, de én azt gondolom, hogy olyan hogy közel a megállapodás, lehetséges a megállapodás. Ami a függelékeket illeti, sajnos a függelékeket még az árnyék előadókkal nem tudtuk áttekinteni. Megpróbáljuk eh, ezeket is az IOSCO-hoz a lehető legközelebb hozni. Arányosságra oda fogunk figyelni, különösen a commodity benchmarkok, illetve a hármas függelék vonatkozásában, és eh, itt is figyelemmel leszünk arra, hogy az esetleges módosításokat be tudjuk ültetni, illetve a hatályba lépést halasszuk egészen addig, amíg a ZIOSZKÓ helyzet rendeződik. Megint csak oda kell figyelni arra, hogy ezt hogyan, hogyan szövegezzük meg. Vannak olyanok, akik teljes mentességet akarnak, mások ennek éppen az ellenkezőjét, mert ezt nem, ezzel nem értenek egyet, és azt mondják, hogy amikor az IOSCO ügy rendeződik, akkor eh, azonnal eh, legyen hatályba lépés. Én rábízom az árnyék előadókra, hogy milyen módosítókat akarnak benyújtani, és eh, most már el is mondhatják, hogy milyen adatok mellett mentén gondolkoznak. Gay kap először. Köszönöm szépen szokásunk, szokásához híven most is nagyon átfogóan, jelen, átfogóan jellemezte a, a jelentést. Az én módosítóim leginkább a határól szólnak, az eszma szerepéről, a magatartási kontextról, az input adatokról, illetve a whistleblowing jelenséget is tárgyalom. Azt hiszem, erről szólni kell. Nézzük a hatályt. Általánosságban tudom támogatni a jelentéstevő, hozzá, a jelentéstevő ö, magatartását, tehát hogy kezeli ezt a kérdést. A hatály a rendelet alap struktúrája, úgyhogy nagyon, ö, nagyon gondosan kell ezzel kapcsolatban lejárni az elkövet, elkövetkezendő hetekben, sokat kell erről még tárgyalni. Az IOSCO alapelvei figyelem, alapelvei figyelembevételével kell mindezt csinálni, tehát arányosan kell alkalmazni a rendeletet, a különböző referencia mutatók sebezhetőségétől, vagy jellegzetességétől függően, vagy jellegétől függően. Köszönöm az ESMA módosítommal kapcsolatos szavait, az árnyék jelentéstevőim találkozókból azt hiszem ez szűrődött le. Egyébként pedig a, a kritikus bankközi referencia mutatók kérdését is szabályozni kell, bár alapvetően ez a tagállamoknál ezt a kérdést már elfogadták, tehát ők is így gondolták, tehát delegálnunk kell ezt a feladatot véleményem szerint a tagállami hatóságokhoz, ha csak nincs valami ellenérv. Na most ezen referenciamutatókkal kapcsolatban azt mondom, hogy a felhasználókat, az adó fizetők, az adófizetőkre is hatással lehet, nem csak több tagállamban is. Elképzelhető, hogy tagállami szinten ezzel nem tudnak feltétlenül ezt nem tudják megfelelően jól kezelni, tehát az összes kockázatot nem tudják figyelembe venni. Lényeg az, hogy jól legyen szabályozva a dolog. Aztán a 453-as módosítóra utalnék, ez a referenciamutatókról és az indexekről szól, ami az áruk referencia mutatóját illeti. Tudom, hogy Werner Langernek van egy olyan javaslata, hogy az árukra ne vonatkozzon ez. Ole Schmidt a 417-es módosítójában kicsit máshova hegyezni a hangsúlyt, mint én. megvizsgálhatjuk azért ezt a dolgot, nyitott vagyok erre a kérdésre. Beszéljünk még róla, hallgassuk meg Werner véleményét, hogy hogyan vélekedik az árukról, és végül ezt lehet máshogy kezelni. Nézzük a magatartási kódexet. Sokan úgy vélik, hogy a a kis, vagy a kis mértékben hozzájáruló kérdések esetében ez lehet, hogy túlságosan nagy terhet jelent. Persze mindez attól függ, hogy földrajzilag hol helyezkedik el ez a, ez a hozzájáruló. Fontosnak tartom azt, hogy azok, akik a kritikus referencia mutatók megszabják, azok számára kötelező jellegű legyen a magatartási kódex, Tehát akik ilyen információt szolgáltatnak vagy adnak, azok számára ezt kötelezővé kell tenni. Olyan elképzelés is van, hogy mindez kategóriákra kell bontani, a kritikus referenciamutatóknál legyünk szigorúbbak, más referenciamutatóknál pedig nem kell annyira, nem szükséges annyira a szigor. IOSCO alapelvek és a adatok besorolása. Nos, az, átlát, az átláthatósági szintnek növekednie kell attól függően, hogy mennyire bizalmasak az adatok, Ez függ természetesen az, az OTC helyszínektől, a különböző indikatív uh, ítéletektől, stb. stb. Nos, úgy vélem, hogy ezt a cikket ebben a cikkben különböző alcsoportokat kell létrehozni attól függően, hogy milyen adatokról van szó, milyen adatokat kell, milyen körülmények között közzétenni. Még erről is sokat kell beszélnünk. Harmadik országok, oda, ugye itt határon átnyúló jellege van a referencia iparnak, az USA-ban jelenleg nem tesznek semmit azért, hogy az IOSZKO alapelveket végrehajtsák. Bár erről is sokat beszélnek mostanában az USA-ban. Jó lenne, hogyha ne, nem zárnánk le a piacunkat a harmadik országok felé. Elnök asszonynak van egy módosítója azzal kapcsolatban, hogy a harmadik országoknak is el kell ismerni, vagy illetve alkalmazni kell az IOSZKO alapelveket. Nem tudom, hogy erről a kollégák úgy vélekednek. Aztán az átmeneti ekvivalenciák kérdése ugye ezt is bele rakhatjuk a jogszabályokba, de lehet, hogy ez nyomatékot gyakorol, illetve nyomást gyakorolna a harmadik országokra, hogy mielőbb alkalmazzák az IOSZ kollapelveket. Ennek azt említette, hogy óvatosan kell ezzel a kérdéssel bánni. Még egy dolog, megfelelő külső whistleblowing rendszerre van szükség a mutatók esetében, hogyha, ha, hogyha a közérdek megkívánja, akkor védeni kell, vélemet kell biztosítani a whistleblowereknek a tagállami szinten is. Elnök asszony, remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy kompromisszumok kialakításáról beszélhessünk, tehát hogy hogy meg tudjunk egyezni a módosítások természetében, és meg szeretném megköszönni a munkát. Köszönöm, Gay, most Emily következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Összességében szerintem most már nagyon sok módosító van, amely különböző irányokba mutat, és óvatosnak kell lennünk, főként a a meghatározások tekintetében, a benchmarkok tekintetében, nagyon óvatosnak kell lennünk, és meg kell próbálnunk egyszerűen leírni a dolgokat, főként a hatája és a definíciók esetében. Ez az én fő felvetésem. Ezen kívül szerintem a mi javaslatunk bonyolultabb, mint a bizottságé, és lehet, hogy ez a javaslat nem lesz olyan széléskörű, körű, mint a bizottsági hatály szempontjából. Sőt, még gyengébb, mint az eszme esetében. Tehát ezek az általános aggájai, és a, az árnyék jelentéstövői megbeszélésekből is ez jött ki. De szerintem ezen majd túl tudunk lendülni. Néhány megjegyzésem lenne a kritikus pontokkal kapcsolatban például a jogalkotás, itt ismételten a hatája van gond, ahogy már ezt elmondtam. Mi sokkal szélesebb körű gyakorlatilag hatályt szeretnénk, és szerintem számos módosító korlátozza ezt a hatályt, és szerintem erről majd beszélni kell az árnyékjelentéstevőkkel, ami az adminisztrátorokra vonatkozó követelményeket illeti. Itt ön azt mondta, hogy sokkal inkább az adminisztrátorokra akar fókuszálni, és ennek van is értelme. Másrésztről viszont még mindig nem tudjuk azt, hogy lesznek-e igazi követelmények az adatszolgáltatók esetében, mert úgy gondoljuk, hogy a módosítók gyeng, gyengítik a eljárási kódexet, és szerintük ennek jogilag kötelezőnek kell lennie. Szerintem képesnek kell lennünk egyértelmű követelményeket támasztani az adatszolgáltatókkal szemben is. A kritikus benchmarkokat illetően szerintem nagyon is koncentrálnunk kellene a Union Critical-ra. Itt egy átfogó meghatározásra van szüksége van jövőben is alkalmazható, és nem csak a jelenlegi nagy benchmarkokra alkalmazható, olyan definícióra van szükség, amely által az új benchmarkok elég széles körűek lesznek, ezért kvalitatív és kvantitatív meghatározásokra is szükség van a kritikus benchmarkok esetében. Úgy vélem, hogy ezen a továbbiakban is dolgoznunk kell még az ESZMA esetében. A szocialisták nagyon erős szabályokat szeretnének, mindenképpen itt is meg kell találni a szabályozás technikai standardokat, de mindenképpen felületi szerepet kell nekik adni, amikor az unió számára kritikus benchmarkokról van szó. A harmadik országokkal kapcsolatban ez nagyon kényes kérdés, és nagyon bonyolult is ez. És igazából az Európai Bizottságtól szeretném megtudni azt, hogy ők mire gondoltak a javaslatukkal, tulajdonképpen, hogy hogyan kívánnak követelményeket támasztani a harmadik országok adminisztrátoraival szemben. Ez eléggé érdekes dolog. Nem tudom, hogy a gyakorlatban ez hogyan működne. Erről beszéltünk az ennyi jelentéstevőkkel, és persze szeretnék én is kötelező követelményeket a harmadik országból származó adminisztrátorok számára, de szeretnék többet tudni erről a referencia mutatókezelőkről a harmadik országokból. Itt elvekről lenne csak szó, ezek nem kötelező érvényűek lennének, és ennek az a veszélye, hogy a benchmark ipar az EU kívülre mozdulna el, és azt teszik majd, amit akarnak, és igazából akkor semmit nem fogunk elérni ezzel a jogszabályjal. Összességében tehát ezek a fő pontjaim, és remélem, hogy ebben a mandátumban ezt lezárhatjuk. A tanács nem igazán gyors ebben a tekintetben, de legalább nekünk akkor le kell zárnunk, ezt egyetemű eredményt kell felmutatnunk, és ez egy elég erős válasz lehet azokra az esetekre, amelyeket láttunk az elmúlt eh, években, amikor manipulálták ezeket a benchmarkokat. Most a zöldek nevében Filip következik. Uh, good morning, everyone. Uh, I... Jó reggelt kívánok, szerintem... Komoly kérdésről van szó, e, és azt látom, hogy még nem értünk a végére, amikor majd e, rájövünk arra, hogy a Torex e, ráták körüli otlány, botrány mennyire Forex botrány mekkora, akkor majd további lépésekre lesz szükség. E, Emily, akit még most barátomnak tekintek, gondolatmenetét követtem, mi magunk is a lehető legnagyobbra terjesztenénk ki, a gyakorlatilag leg, lehetségesebbre, a e, legnagyobbra a hatályt, és e, itt az európai szerepet nem szeretnénk korlátozni,

Tudom egyébként, Sharon, hogy te egy európai gondolkodású személy vagy, és amikor eldöntött, hogy miért gyakorlatilag megvalósítható, akkor nem brit fejjel fogsz gondolkodni. Nyilván megbeszéltük az árnyék előadóknál, hogy milyen irányba menjünk. Szabályozói technikai standardok vonatkozásában névlegesen a felelősség, és ez az ESM-hez is kapcsolódik, a felügyelők, felügyeleti hatóságok felelőssége most legyen major vagy critical, tehát fő vagy kritikus, és ebből a szempontból lényegtelen, de úgyis azt jelenti a dolog, hogy az egész euróra kiterjedő hatása van ezeknek a benchmarkoknak, amennyiben pedig ez a, erről van szó, akkor az ESMAE legyen a felelősség. Az a kérdés, hogy delegált lehet ez a felelősség eh, azok számára, akik eh, mondjuk nemzeti hatóságként rendelkeznek az erőforrásokkal és a szakértelemmel, hogy ténylegesen felügyeljék a benchmarkot. Nos, az eh, tárgyalási alap lehet, tárgyalás tárgya lehet, Mm, ugyanakkor ez nem áshatja alá azt, hogy felügyelnünk kell azokat az eszközöket és benchmarkokat, amelyeknek az egész eura kiterjedő hatása van. Elvégre egységes piac vagyunk, és az egységes piac az európai szintű piacot jelent, nem pedig nemzeti piacot. Észszerű választást kell hoznunk és észszerű választ kell adnunk a felelősségi körök leosztásánál. Már mondtam azt is, hogy világos definíciókra van szükség a benchmarkok, a referenciaértékek, mutatók különböző kategóriájára. Én nem vagyok híve a túlságosan bonyolult felosztásnak, a definíciókat pedig világosan akarnám megfogalmazni. Gondolok itt a kvalitatív és a kvantitatív küszöbértékekre is. Ez alapján dől el, hogy egy benchmark melyik kategóriába származik, tartozik. Én eh, magam tudom, hogy eh, egyedül vagyok, akkor, amikor eh, a benchmark megfelelőségéről beszélek, olyan olyan pénzügyi műveleteknél vegyük csak figyelembe a benchmarkokat, ahol releváns. A Libort miért használjuk a variable interest rate kiszámításánál például, meg lehet kérdejelezni ennek az észszerűségét. Amikor egy benchmarkot valami olyasmira használnak, amire nem megfelelő, az önmagában is kockázatot keletkeztet, szeretnénk ezt a kockázatot kezelni a jogszabályban is lehet érvelni amellett, hogy nem érkeztünk még el ahhoz a ponthoz, eh, ahol, eh, hogy is fogalmazzak, eh, nem lehet meghatározni azt, hogy egy benchmarknak mi a megfelelő használata vagy alkalmazása, ezért is nem mentünk messzebbre akkor, amikor meghatároztuk, hogy mit kell tennünk. Ugyanakkor az elkövetkezendő években szerintem a bizottságnak meg kellene vizsgálni ezt a kérdést, és ez legyen a felülvizsgálati záradékba, eh, hogy tegyen javaslatot akkor, hogy eh, mi legyen a potenciálisan nem helyén való benchmark alkalmazásokkal. Mi is szeretnénk eh, átláthatóságot, minél nagyobb átláthatóságot. Megint a zöldektől ez nem meglepő, ugyanakkor az, hogy mi magunk társadalmi szempontból is úgy látjuk, hogy a piacoknak átláthatóaknak kell lenniük, mert az átláthatóság maga is megerősíti a piacot, kivéve ha hitelesen bizonyítható az, hogy a túl sok átláthatóság eh, aláásná a piac működőképességét, ebben az esetben pedig a lehető legkoraibb és a lehető legnagyobb mértékű átláthatóság szabályát kell alkalmazni. Eh, a eh, függelékek vonatkozásában még nem tudjuk, hogy Sharon mit szeretne tenni, kíváncsian várjuk. Én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legjobb jogszabályt alkossuk meg. Köszönöm. Thank you. I, I... Köszönöm szépen. Strasek. Said Kamát helyettesíted? Igen, igen, köszönöm szépen. Said Kamal úr árnyékrendestevője a jelentésnek, és megkért rá, hogy helyettesítse. Szeretném előadni az ő észrevételeit, ugyanis ő sajnos nem tudott már eljönni. Nehéz az ő bőrébe bújni, láthatják rajta, de azért próbálkozom. De nekem, nekem van humorérzéke, mondja Philip Lambert, ezért tartozol a kedvenc zöldjeim közé. Megköszönöm a Strasburgi nagyon produktív találkozót elég jelentős tevő ülést. hogy hol lehet konszenzus kiépíteni, és a választások előtt, még május előtt véglegesíteni kell a, parlament pozíció, a parlamenti öm, állásfoglalást. Úgy véli Sayed Kamal úr, hogy túlságosan tágértelmű a hatály. Azokra a benchmarkokra kell elős, elsősorban koncentrálnia, ahol fennáll a veszély annak, hogy, hogy manipulálják Az iBoards például ilyen, tehát ott, ahol komoly a manipuláció veszélye. Tehát nem lárpullár kell a benchmarkokról jogszabályokat hozni, és ez azt hiszem, hogy Kamalú részéről nagyon konzekvens állásfoglalás. A LIBOR a LIBOR ö, felügyelete véleménye szerint brit kézbe kell, hogy maradjon. A brit hatóságok gyorsan léptek ebben a kérdésben. Nézzük az eszmát. Az eszmának a ö, illetékes hatóságok ö, munkájának összehangolásában van szerepe, de nem szabad túlterhelni az eszmát különböző feladatokkal. Aztán a magatartási kódex, legyen ez kötelező érvényű, vagy nem. Said nem, nincs arról meggyőződve, hogy kötelező érvényűnek kell lennie, hiszen ez azzal az eredménnyel járhat, hogy kevesebb vállalat tesz eleget a benchmark rendszernek, tehát óvatosan okosan kell a benchmark rendszert létrehozni, nem szabad, hogy túlzott legyen a szabályozás. Kamal úr várja a következő kompromisszumos tárgyalást, és reméli, hogy a benchmarkokról szóló jelenleg is érvényes jogszabályokat figyelembe veszük, ará, veszük arányos és természetes szabályozást szeretne látni. Elnök, köszönöm szépen! Van egy listám a hozzászólókról. Werner Langer, Szilvi Gulár. Még valaki szeretne hozzászólni? Jó, a bizottság. A képviselők után jönnek, úgyhogy minden kérdéset válaszolhatnak. Egyben. Tessék, Werner. Dank. Köszönöm szépen. Hangsúlyoznám, hogy a jelentéskészítő stratégiájával teljes mértékben egyetértek illetve az árnyékjelentéstevők stratégiájával is egyetértek. Az ITRE szabadságban egy fél, fél óra múlva kezdenek el szavazni a nyersanyag benchmarkról, ezért nem tudom, mi lesz még az eredmény. Nem tudom, hogy mi lesz majd Matthias asszony jelentésének eredménye, ott is számos módosító indítvány született, de úgy tűnik, hogy szükség lesz arra, hogy a pénzügyi benchmarkok mellett a nyers anyag benchmarkok esetében is, ahol főként harmadik országok esetében származnak az adatok, ezeket nem szabad túl szabályozni, mert különben nem lesz átlátható. Hogyha bizonyos fajta adatszolgáltatókat kizárunk, vagy, vagy túlterhelünk, vagy arra kényszerítjük őket, hogy elhagyják az EU-t, akkor azok senki nem nyer, és például ott, ahol fizikai javak az alapok, ott és ahol benchmarkokra irányulnak, ott ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a pénzügyi területen, viszont más területeken pedig nagyon is visszafogottan kell szabályoznunk, mert például az olaj és a gáz üzletág esetében főként a nemzetközi állami szervezetek határozzák meg az árat, és ott igazából nem igazán lehet megteremteni az átláthatóságot és, és a benchmarkok alapjait. Nem tudom, hogy az ITRA szabizottság ezt hogyan fogja majd értékelni, viszont tudjuk azt, hogy a fizikai benchmarkok esetében az úgynevezett referencia mutató kezelők, ők bizonyos fajta megfigyelőket, publicist, public, narcistákat, olyanokat, akik magánszinten számítanak adatokat, őket is bevonják nagyon intenzíven, ezért arra kell ügyelnünk, hogy a piaci résztvevők szabad információadását ne nyírbáljuk meg, Amit a pénzügyi piacokról elmondtak, azt teljes mértékben támogatni tudom, amit a nyersanyag benchmarkok tekintetében elmondták, és most azt kérem a jelentéskészítő mondta, hogy ennek tekintetében várjuk meg az ITRE szakbizottság mai szavazását, és utána pedig vegyük figyelembe ennek a szavazásnak az eredményét. Köszönöm szépen, és teljes mértékben támogatod. Köszönöm szépen, Szilvi. Merci, Sharon. Köszönöm, Sharon és köszönöm eh, mindenkinek, mint ahogy eh, Filip is azt mondta, nagyon jó eh, árnyékelői csapat állt össze, éppen ezért én viszonylag röviden beszélhetek. Ami a, a hatályt illeti, azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy Európa ne szakadjon el a világon látható követelményektől. Itt most az IASZKÓ-ra gondolok, tehát ezt kell megvizsgálnunk, és egyfajta változó proporcionalitás elvét kell alkalmaznunk. Én a, egyébként a nagy hatály vagyok, és egyébként szerintem a komoditiket is be kell vonni. Ami a az administratív és eh, szankcionáló jelleget illeti. Itt az egyes országokban nyilván eltérnek a történelmi hagyományok. Szeretném felhívni a figyelmet eh, egy eh, módosítóra, a 23-as módosítóra, amely a a bíróságról szól, eh, ugyanis a bíróság eh, tegnap hozott egy ítéletet a short sellingről, eh, és elismerte a parlamenti szöveget, illetve azt, hogy az ESMA a parlamenti, illetve a jogszabály szöveg alapján akár tilalmakat is vezethet be, ami a közvetlen felügyeletét illeti a Libornak, Eh, és más kritikus eh, referenciaértékeknek. Nyilván eh, majd a raportőr erről elgondolkozik még. Amikor a felügyeleti hatóságokat létrehoztuk, akkor is ambiciózusak akartunk lenni, és én azt gondolom, hogy ebben az értelemben ezt kell folytatnunk, és biztos vagyok abban, hogy Filip folytatja majd Pascal konfán hagyományait. Én remélem, hogy nagy támogatással sikerül majd ezt a szöveget létrehoznunk. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nincsen további képviselő, aki szót kérne, tehát Mátéónak adom meg a szót az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ez a vita is azt mutatja, hogy a parlament a parlament elég komolyan veszi ezt a témát. A referencia értékekről nem csak Európában vitatkoznak, hanem a G20-ak szintjén és globális szinten is, illetve a különböző nemzetközi szervezetekben is, leginkább az IOSCO-ban. Én szeretnék rámutatni arra, hogy a bizottság javaslatának célja az a benchmarkok megbízhatóságának biztosítása, úgy gondoltuk, hogy azok a benchmarkok, eh, ahogy a benchmarkok ne legyenek megbízhatóak legyenek, és ne legyen összeférhetetlenség mögöttük, és a referenciaértékek mutassák a gazdasági valóságot, amit állítólag mérnek. Tehát eh, ezért kérünk a referenciaérték kezelőtől egy nyilatkozatot arról, hogy miről is szól az adott referenciaérték, és hogy mi a, e, mi a megfelelő alkalmazása. Ami a hatályt illeti, elmondanám, hogy a javaslat az IOSCO standardon alapul. E, az IOSCO-nak elég széles hatája van, mégpedig azért, mert a különböző jelentések különböző piacokról és benchmark szektorokról rámutattak arra, hogy minden benchmark sérülékeny lehet, illetve illetve éppen ezért, éppen ezért szükség van megfelelő, megfelelő felügyeletre és szabályozásra. Ugyanígy Ugyanez van a commodity származatatott ügyletek piacán is. Az IOSCO-nak például külön szabálya van az ár jelentő ügynökségekről, és az IOSCO-ban sincs a commodity benchmarkok számára kivétel, jó lenne, hogyha ezt a parlament figyelembe venné. Ami az ESMA-nak a felügyeleti szerepét vagy további szerepeit illeti, erről azt mondom, hogy a bizottság üdvözli az Európai Bíróság ítéletét, amely lehetővé teszi a társjogalkotó számára, hogy az ESMA szerepére vonatkozóan megfelelő jogalapról kiindulva hozzon döntéseket, illetve építsen be javaslatokat. Az ESMA kapja az egyes konkrét, e, e, az ESMA leadhatja a felügyeleti jogát az egyes benchmark e, adminisztrátoroknak, egymás, egyes benchmark adminisztrátorok nemzeti hatóságainak, akkor amennyiben ez szakmailag indokolható, ugyanakkor azok a referenciaértékek, amelyek egy tagállamnál többre vannak kihatással, ott egyfajta szupervázai kollégiumra, felügyeleti kollégiumra lehet szükség. Nézzük a harmadik országok rendszereit. A bizottság egy ekvivalencia rendszert fontosnak tart, mert ahogy azt már elmondtuk, azzal, hogy a G20-as kereten belül mi vagyunk az elsők, akik jogszabályt alkotunk, olyan helyzetet teremthet, hogy egy ekvivalencia klauzula nélkül a benchmark kezelők elhagyhatják az Európai Unió területét, az európai piacot nem szabad lezárni, amennyiben az Európai Unión kívül készülő referencia érték megfelel az EU szabályoknak, akkor nyilván azt alkalmazni lehessen az Európai Unión belül is. Most először történik meg az, hogy egy összehasonlíthatósági eh, benchmarknál az IOSCO elvet követi, és eh, előre léptünk a további rugalmasság irányába az ekvivalencia eh, kérdésében. fontos az, hogy a harmadik országbeli referencia érték kezelők szintén felügyelet alá kerüljenek, ez megint csak fontos, mert az, hogy valaki tanúsítja azt, hogy megfelel a benchmark a szabályoknak, ez önmagában még nem teremtene esel, egyelő esélyeket, már pedig mi egyelő esélyeket szeretnénk az európai szabályozásban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm tehát. Akkor most röviden összefoglalnám a helyzetet. A kompromisszumokban azt hiszem, hogy elég sok olyan hely van, ahol különböző kategóriákat kell felállítani. Például, hogy mit tegyünk az adatszolgáltatókkal, Szájad nevében ismertették azt, hogy többféle lehetőség van, tehát hihetetlen variációval van dolgunk, ott van a majdnem automatikusan generált információ, van a, van a vannak olyan információk is, amelyeket amelyeket kérni kell. Szó, hogyha mindent egy kalapá veszünk, az bizony, attól bizony visszaretenek az emberek, tehát a kritikus mutatók esetében azt gondolom, hogy szigorú szabályozás kell, és mindenképpen azt hiszem bele kell építeni a jelentésbe azt, hogy többféle kategória kell, ez többször is meg fog jelenni majd a jelentésben. Emily azt mondta, hogy szeretné leegyszerűsíteni a hatály, de a benchmarkok kérdés annyira bonyolult és összetett, hogy, hogy muszáj ezekkel különbözőképpen foglalkozni. De azt hiszem, hogy a te ötlete ott talál meghallgatásra, hogy az ezmának többféle feladata van, de sokszor, és amikor lehet, akkor a tagállami hatóságokra kell bízni bizonyos feladatokat, csupán azért, mert az eszmának nincs elég embere ahhoz, hogy ezzel mind foglalkozzon. De a tagállami szabályzók szakértelme segíthet, ők is segíthetnek, tehát abban, hogy mit vonjuk be hatályba, mit nem, ők fogják a kivételeket majd felügyelni, így megvalósul az arányosság elve is. Viszont ami a hatályban benne, hatályban benne van, az még megváltozhat. Azt hiszem bővebben kell arról írni, hogy mit jelent a kritikus szó minőségi meghatározása, mert egyértelmű utasítások kellenek a jogszabály mellé, tehát pontosan kell tudni mindenkinek értelmezni a jogszabályt, hogy mit, mire gondoltak a jogszabályalkotók. Kérdés az, hogy az alapkockázat mennyire megalapozott. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy ezt hogyan lehet meghatározni. Az alaphoz fűződő kockázathoz van, van meghatározás, erről még el kell gondolkodni, A MIFID is szól egyébként a megfelelőségről, tehát például, hogy a beruházások mennyire megfelelők, például egy kiskereskedelmi fogyasztó számára. Ehhez is, tehát ehhez képest is konzekvensnek kell lennünk. Jó lenne, hogyha mások is segítenének, hozzájárulnának ehhez a vitához. Az ipari bizottság is foglalkozik, ezzel várjuk az, az eredményeket. A MIFID jelentett gondot, Nos, de nem szabad elfelejtkezni erről hosszú távon sem, hogy az ők véleményét is figyelembe kell venni, és ez nem csak ebben a kérdésben van így. Nézzük a szankciókat. A szankciók legnagyobb része valószínűleg a piaci pozícióval való visszaélés kapcsán jelenik meg. Tehát amikor azzal a jogszabályjal foglalkozunk, akkor ott is kell foglalkozni, akkor ott is kell gondolni a benchmarkra. Tehát legyünk konzekvensek. Nem kell újra fogalmazni vagy átírni a piaci pozícióba való, hoz, való visszaélés kérdését, tehát jó lenne, hogyha kiegészítenék egymást a jogszabályok. Aztán nézzük a bizottság hozzáállását. Ha jól értem, akkor alapvetően az IOSCO-hoz próbálják, azt akarják, hogy az IOSCO-val harmonizáljon mindez, de talán nem túl konzekvensek. Egyébként van egy olyan rész, ahol nálam nagyobb a hatály, mint a bizottságnál. A különböző pénzügyi eszközök árazásáról van szó. Szerintem nem feltétlenül a pénzügyi eszközökről kell csak beszélni, hanem lehetnek itt más értékpapír, lehetnek értékpapírok is. Nem tudom, hogy ez a megfelelő meghatározása. Tehát nem csak pénzügyi eszközökre kell gondolni, szerintem. Lehet, hogy itt eltérés mutatkozhat a két hat, álláspont között, vagy két hatály között. Nos, azt hiszem, hogy közeledünk a végső hozzáálláshoz. Nyilván nem lesz mindenki tökéletesen elégedett, de szerintem elég sok olyan dolog van, amivel meg tudunk egyezni relatív eleg, elégedett vagyok. Az IOSCO elveknek is megfelelünk. Nyilván ezt még lehet finomítani, hogyha az iosco kapunk még muníciót, de ugyanezt csináltuk már a hitelminősítő intézetekkel is. Nézzük az ütemtervet. Most próbáljuk azt elérni, hogy február 17-én legyen a szavazás, ez a legú- legújabb verzió. Ehhez próbáljuk meg tartani magunkat. Így aztán a tanács konkrétumokból is kiindulhat már akkor, és ezáltal ugye megnézik azt, hogy mi mit csináltunk, mi a mi vélemények, áprilisban ez a plenáris elé kerülhet, és hogyha a tanács utána összekapja magát, akkor még az is lehet, hogy az is lehet, hogy befejezzük ezt a ciklus vége előtt, és akkor ezzel feldobjuk a labdát a tanácsnak. Most pedig rátérünk a tízes napi rendi pontra. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályok koherenciának erősítése, Megint én vagyok ennek a jelentéstevője. Uh, coordinators, because I think technic technikai szempontból a koordinátorok nagyon sok árnyékjelentéstevői munkát elvégeztek. Gyorsan felvázolom, hogy áll a dolog aztán mindenki hozzászólhat. Eliza Ferrerának és Burkhard Balcnak szeretnék különösképpen köszönetet mondani a konstruktív módosításaikért, főként a pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Nagyon fontos ez a jelentés, hiszen hamarosan lejár a megbizatásunk, és annak érdekében, hogy a következő mandátumban tevékenykedő kollégáknak segítsünk, és a korábbi munkáink tekintetében fontos ez a munka. Széleskörű nyilvános konzultációt folytattunk az Európai Unió pénzügyi szolgáltatásainak jogszabályozásáról, ennek során a koherenciáról beszéltünk a jogszabályok között azok egymástól való függőségétől, és arról, hogy itt intézményeknek kell felépniük. Számos konstruktív uh, ajánlást kaptunk az Econ szakbizottságnak is, a DJ Máktos rendszeres jelentést kell kapnia, és a szabizottságnak gyakrabban kell alkalmaznia a nyilvános konzultációkat. Ezenkből a szabizottság úgy gondolja, hogy gyakrabban kell a jelentéskészítőknek, elégedésnek együttműködni. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen mértékben lehet egy jogi eszközé alakítani a különböző pénzügyi piacokról szóló jogszabályozásokat, hatástanulmányokat is kértünk, illetve azt is, hogy jobb legyen a koordináció a bizottság szolgálatai között, mert hogyha a különböző hasonló jogszabályokat koordinálnák, az sokat segítene valamilyen fajta koordinációra, bár most is sokról a bizottságon belül, de jobb lenne, ha ez sokkal mélyebb lenne. Hogyha most átmennék a módosításokon, akkor elmondhatnám, hogy az első módosító esetében elfogadható, akár hát csak a kettes módosító 9-es bekezdésében. Itt a bizottság éves munkaprogramjáról van szó, itt is egy ütemtervet próbálnak létrehozni az új jogszabályok kifejlesztése szempontjából, és ez is pozitív a jelentést illetően, de még mindenképpen fel kell szóltani a társ jogalkotókat, hogy bizonyosságot adjanak a szereplőknek az ütemtervek életében érintőleg az ötös módosító Burkhard Balctól, ami hangsúlyozza annak szükségességét, hogy figyelembe kell venni a különböző pénzügyi szektorok sajátosságait, ugyanúgy figyelembe kell venni az arányosság elvét is, amikor az EU pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályt kodifikálja, akkor is figyelembe kell ezt venni. Itt megjegyezném azt, hogy valóban Fontos ez a bizottsági munkaprogram, de a Likeren jelentés, eh, amely mindig a bizottságnál van még, és most már az időbeliség miatt lassan már teljesen haszontalanná válik. Tehát erre is gondolni kell ezek kapcsán. Én nem annyira örülök a hármas módosítónak a 11-es bekezdéshez között született. Itt arról van szó, hogy ugyanaz a jelentéstevők személye kívánatos-e vagy sem. MIFID, IMD and PRIPS. Um, I think that greater... Úgy gondolom, hogy a, hogyha hasonlóbbak lennének a jelentéstevők, azok valóban, azok valóban, valóban sokat jelentenének a tárgyalások szempontjából. In the larger groups, uh, then members... Ez főként a nagyobb frakciókra vonatkozik, tehát ismertetve meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire lehet csoportosítani. Lehet, hogy uh, itt a kompromisszumok uh, tekintetében így járhatnánk el. Mindenképpen nagyobb hasonlóságra van szüksége a kisebb frakciók esetében is. Már csak azért is, mert lehet, hogy lehet egyfajta csoportosulás a bank vagy a, a pénzügyi piacok kapcsán. Én nem mondom azt, hogy ez ne lenne hasznos, és elég gyakran előfordul az velem, hogy én vagyok az egyetlen, aki átlátja az egész dolgot a triológuson, és eléggé megijeszt ez engem, hogy őszinte legyek jobb lenne, ha mások is hasonló tudnák ezt elvégezni. Uh, to endorse amendment 4 uh, to paragraph 14. A 14-es bekezdéshez született módosító itt uh, az EU szabályokról, illetve a nagyobb joghatóságok által elfogadott uh, szabályokról van szó. Az adott joghatóságok a saját jogszabályokat hozzák létre, ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy a globális rendszer eléggé összefüggő, a nagyobb koherencia fontos lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan hatnak a mi jogszabályunk a más joghatóságok szabályaira, és pontosan ez megfelel annak a munkának, amit a G20-ak szintjén végeznek. Tehát most ezzel meg is adnám a szót a kollégáknak, de még azzal zárnám le a mondandómat, hogy a hosszas viták után az ECON albizottságokban ezek a rövid jelentések nagyon sokat jelentenek, egyfajta iránymutatást adnak nekünk, amikor majd megkezdjük a következő jogalkotási ciklust, és szeretném, hogyha az Európai Bizottság figyelembe venni ezeket az ajánlásokat és megjegyzéseket ezekben a, ebben a jelentésben. Ki kíván szólni? talán azok, akik eh, módostókat nyújtottak be, mert nincsenek itt. The floor, right? Senki nem akar hozzászólni, rendben. Hát majd valamikor szavazunk erről, időben. Talán ez nem is populárisra kerülni, mert ez egy szabadság jelentés. Itt csak a legjobb gyakorlatot osztjuk meg egymással. A titkárság segítségével majd frissítjük a jelentést, és közreadjuk ezt idővel. Most pedig akkor térjünk rá a pénzpiaci alapokra. Ennek megfogalmazója Said El Kadraui itt van-e? Itt módosítókról fogunk beszélni. Hát meg is adom neked a szót, Said. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném leszögezni az elején, hogy 433 módosító született, ami már mutatja, hogy milyen érdekek húzódnak itt meg. Már korábban is elmondtam, a korábbi ülésünkön is, hogy szerintem az Európai Bizottság kiinduló pontja jó volt, ez az első konkrét dosszié, amit az Európai Bizottság benyújtott egy szélesebb körű intézkedéscsomag kapcsán, amit az, árnyék jelen, az, amit az árnyékbankolási tevékenység kapcsán nyújtottak be. Itt most külön a pénzpiaci alapoknak volt egy külön része ebben, és nem ez a legfenyegetőbb része a csomagnak, de ezt is megfelelő módon kell szabályozni. Nagyon fontos volt számomra azt, hogy a pénzpiaci alapok nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaságban, ezt nem szabad vék alá, alárejteni, és hogy a pénzpiaci stabilitás is veszélyeztetik, hogyha nem eléggé likvidek, és nagyon fontos, hogy minden szereplőt egyformán kell kezelni itt. Szeretnék a módosítókkal ennek megfelelni, és támogatom is a módosítókat, már tegnap találkoztam az árnyékjelentéstevőkkel, jó volt a vitánk, és úgy tűnik, hogy Számos pontban egyetértünk, például abban, hogy ki lesz és Daniel az alapját, hogy milyen mértékben lehet befetetni a e, pénzpiaci alapokba. Szeretnénk, hogyha a pénzpiaci alapok külső értékelést is kérhetnének, stresszteszteknek lehetne alávetni őket, lehetne jelenteni is róluk. Ezek vannak még pontok is, amelyeket még ki kell szélesítenünk a következő hetekben, mint például a likviditási, a diversifikációs követelmények, ezeket is lehetne esetleg könnyíteni bizonyos feltételek mellett, vagy akár e- erősíteni, hát erről még folyik a vita. De végül is számos dolgot mérlegelnünk kell, de ugyanakkor arra is törekedni kell, hogy az alapok mindig is megfelelőképpen fizetőképesek maradjanak. Ugyanez vonatkozik arra a lehetőségre is, hogy lehessen befektetni a pénzpiaci alapokba. Az ESMA konkrét szerepét is tisztázni kell még. A legnehezebb pont egyeteműen az az, hogy hogyan bánunk az úgynevezett a színnapokkal a minnapokhoz képest. Amendementen rond hebben ingediend. Eh, színnapokkal és a vénavokkal. Az első benyomásom az az, hogy az Európai Bizottságnak támogatnia kellene ezt a dolgot. Tudjuk, hogy a CENAV esetében egy puffert javasolt a bizottság, amit három évig építenének ki. Sokan úgy gondolják, hogy ezt gyorsabban kellene elvégezni, és az európai, illetve a globális szintű ajánlások alapján át kellene térnünk a Vénavra. Itt sokkal erősebb pufra lenne szükség, 3-4 százalékra. Itt nem csak Európában vitáznak erről, hanem az Egyesült Államokban is. Az különböző testületek mindenképpen azt javasolják, hogy a V-navot támogassák, és a c um, vegyünk búcsút. Ugyanis um, a cénavoknak van egy bizonyos kockázata. Ez vonatkozó mindenfajta alapra, olyanokra is, ahol vannak likviditási hiányosságok, de a cénavok esetében a befektetők a úgynevezett first mover előnyöket keresik, Én megértem azt is, hogy az ipar bizonyos okokból erről nem akar tudni. Szélesebb körben nagyon fontos a fair value accounting, és bizonyos mértékben az amortized cost metodot is egyfajta átlátosságot eredményezhetne a befektetők számára, jobban meg lehetne érteni ezeket a tevékenységet, ami a célnapokat illeti, hallhattunk arról is már, hogy 10-15 bázispont eltérés lehet az különböző értékekhez képest, amit egy-két dollárra becsülnek, és ez egyfajta nem, nem felel meg az eszközök alapvető értékének. Itt már le is zárom. Szerintem nagyon fontos eh, áttérni a változó, nettó eszközértékű pénzpiaci alapokra. És itt ismételten rámutatnék arra, hogy más szabályozók is ezt javasolják. Bizonyára tovább kell majd még ezekről a pontokról vitáznunk, hogyha nem lesz eh, többség amellett, eh, hogy a vénámra térjünk át, akkor magától értetődő, hogy meg kell vizsgálnunk a puffert, ezt eh, erősítenünk kell majd, és ezt kombinálni kell likviditási megtérítéssel, illetve azzal, hogy bizonyos visszatértéseket meg lehet szüntetni, vagy fel lehet függesztetni. Ez egy komplex gyakorlat, amelyet el kell majd végeznünk. Hát várom a kollégák véleményét, és köszönöm szépen azt, hogy konstruktívan együtt tudtak velem működni. Uh, thank you, Said. Now... Köszönjük, Said. Most a néppárt nevében Jean-Paul Gozes fog beszélni. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretném megköszönni a raportőrnek, mégpedig nagyon őszintén a munkáját, mert ez a munka közös gondolkodáson alapult, és pozitívak voltak az összejöveteleink, noha minden kérdésben nem tudtunk megállapodni, de mindenképpen próbáltunk közelebb kerülni a megoldásokhoz, és ezt az elismerést szeretném itt kifejezni. Ennek a rendeletnek a célja az, hogy elgondolkozzunk azokon az eszközökön, amelyek egyrészt nagyobb pénzügyi bizottságokat, pénzügyi biztonságot eredményeznek, miközben tovább tudjuk finanszírozni a reálgazdaságot, mert a reálgazdaság finanszírozása gazdasági szempontból fontos. Kompromisszumokat találtunk azokon a területeken, amelyekről a raportőr beszámolt, a az el, e, elérhető összközök vonatkozásában e, nyilván azzal a feltétellel, hogy a biztonságot megőrizzük. A több téma még vitatárgyát képezi, e, a likviditásra gondolok itt, vagy a diversifikációra. Aztán ott van a CNAV, CNAV, VNAV kérdés, itt a frakciók megosztottak, és nem kerültek közelebb egymáshoz, nincsen közös látásmód, afelől, hogy a raportőr vagy a bizottság véleményét kövessük-e. Egyes kollégák arról beszélnek, hogy a cénavokat nem kell veszélyeztetni, E, pénzügyi, e, pénzügyi e, feltételekkel. Tehát ezt a munkát folytatnunk kell, de azt gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy megfelelő véget ér közös munkánk. Köszönöm. Most az ALDE nevében Wolf Klintz következik. Uh, Sharon, mint ahogy Jean-Paul is mondta, valóban leültünk beszélgetni a raportőrrel, mégpedig nagyon pozitív volt a légkör. Én magam is köszönöm a raportőrnek az első kompromisszumos módosítókat, amelyekről már tegnap beszélni is tudtunk. A legsúlyosabb kérdésekkel azonban még nem kezdtünk el foglalkozni. Ez nem baj, ez így szokott lenni. Remélem, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan lehet konszenzust kialakítani. Néhány dologra térnék itt ki. Mint ahogy már elhangzott, a fő célkitűzés az, hogy stabil és likvid piacok legyenek, ahol a gazdaság érdekeit tartjuk szem előtt csökkenteni kell a kockázatokat, illetve a bank pánik esetén a first mover advantage-ot kell kezelni, csökkenteni, ehhez intézkedésekre van szükség. Itt van már egy megállapodás, Eh, amely a eh, likvid eh, eszközökről szól, hogy most 20 vagy 25 százalék arról még beszélnünk kell, de a fő csapás irány az, az már világos, illetve az eszközök minőségéről is körvonalazódni látszik a megállapodás. A cénav vénav kérdésben van bennem egy kérdés. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az egyik kategóriáról át kell állnunk a másikra. Én ugyanis látom mind a kettőnek a jövőjét, szerintem mind a kettőnek van jövője. Nyilván a cénavok tartóságát és, és életképességét javítanunk kell, egy-két konkrét intézkedéssel ez megtehető, például likviditási, likviditási díjakkal, akkor, amikor különösen nagyok a piaci kockázatok, illetve valami fajta csökkentő mechanizmust lehetne bevetetni, bevezetni stresszes időszakra, mert hogyha a cénavot kiküszöböljük, megszüntetjük és kényszer átalakítjuk ezeket vénavokká, akkor az extra likviditás nem feltétlenül marad majd meg a pénzpiaci eh, alapokban, hanem lehet, hogy bankbetétekbe vándorol. És lehet egyébként, hogy a bankok nem is akarják ezeket a betéteket, eh, mert itt azért hatalmas összegekről, eh, milliárdokról van szó, ez pedig növelné a piaci összkockázatokat. Tehát szerintem nagyon gondosan kell eljárnunk akkor, amikor a lehetőségeket és a kockázatokat mérlegeljük, amelyek együtt járnának egy cénav-vénav átszáll, átállással. Ami a költségszámítást illeti, a költségszámítást illeti a cost accountingot, ott nyilván megint csak monitorozásra van szükség. Van kompromisszumos ötlet, amit már ismerünk a minősítés vonatkozásában. Szerintem ez nem lesz nehéz ezen a területen valamifajta megállapodásra jutnunk. Szintén fontos, hogy a diversifikációs szabályokat kellőképpen megfontoljuk. Nem szabad koncentrációs koncentrációt kockázat koncentrációt eredményező körülményeket előállítani. A külső támogatások, illetve a szponzorálás eh, vonatkozásában is olcsón, eh, óvatosan kell eljárnunk, eh, állami szereplők, önkormányzat és a többi szereplők vonatkozásában. A múltban ez így volt, meg, ha megvizsgáljuk az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a múltban nagyon komoly mértékű szponzorálás volt jelen. Tehát szerintem jó irányba léptünk el, bozdultunk el, de nem értük még el a céljainkat, és én úgy gondolom, hogy a további megbeszélésektől komoly eredmény várható. Köszönöm, mondja az elnök. A zöldek részéről Filip következik. Uh, well, uh, Itt vagyok még egyszer. Közé. El kell mondjam, hogy én is nagyon elégedett vagyok a jelentéskészítőnek a munkájával, az irányjal, de kell mondjam azt is, hogy nagyon jó csapat gyűlt össze, de, de inkább mégiscsak angolul folytatnám a mondandómat. First uh, crucial question, and I'm starting with, of course, the most. Uh... A legfontosabb kérdéssel kezdeném, Kellenek -e nekünk még a cénavok Európában? Volt olyan, aki azt mondja, hogy ezeket el kéne törölni. Nyilván van, van ok annak, hogyha valaki ilyesmivel áll elő. Néha a nyugatiak számára, vagy európaiak számára kulturálisan nehéz betiltani valamit. 68 óta 68 óta ez nehezünkre esik, nem lehet, azt szoktuk mondani, hogy tilos tiltani, de hát néha azért el kéne ezen gondolkozni. Frakciónk nem megosztott, talán azért, mert mi kisebbek vagyunk, ki tudja. De hát adják meg a lehetőséget, hogy megnőjön a frakciónk, és akkor tesztelhetjük ezt, hogy megosztottak leszünk-e vagy sem erre való a választás. Mi? Mi azt javasoljuk, hogy egy rövid bevezetési időszak után, vagy átmeneti időszak után a cénavokból legyen majd pénag. Ez egy nincs arra többség, hogy a cénavokat betiltsuk, és szeretnénk, hogyha a különböző feltételek folyamatosan alkalmazondóak lennének a cinavoknak az átmeneti időszak alatt kellenek plusz kritériumok? Egy puffert kell létrehozni, hogy a reál érték és a cénav érték közötti különbséget tudjuk valahogyan kezelni. Egy kontraciklikus puffer is kéne. Azt hiszem, ez nem csak a mi gondolunk, erre nem csak mi gondoltunk, a pozitív túlfolyást lehet itt, lehetne itt gyűjteni, e, tehát ez a puffernek a pozitív ellentéte. Fontosnak tartom, hogy hogy megfelelő standardokat kell arra is kiszámolni, vagy kialakítani, hogy ki tudjuk számolni a cénavók értékok, aztán, hogyha egy bizonyos küszöb alá, mondjuk 20% alá esik a, ez az adat, akkor arra is kell egy módszert kitalálni. Saronnak azt hiszem vannak itt módosítói, illetve bizonyos körülmények között lehetővé kell tenni, hogy fölfüggesszük ezek a különböző részvényeknek vagy egyéb egységeknek a szanálását. Ugye beszéltünk arról, hogy a cénavokat hát ugye a cénavokkal mit csináljunk, de a, a first moverök előnyét nem igazán tudjuk megszüntetni semmilyen érv nem szól emellett, erre nem tudunk reagálni, vagy nem találunk erre megoldást. A C-navok vagy V-navok mellett, illetve a plusz feltételek mellett szeretnénk abban támogatni a jelentéstevőt, hogy olyan MRF-eket er tiltsunk be, amelyek adóparadicsomokból származnak, illetve ahol, amelyeknek ott van a székhelye, fontos, hogy adófizetők pénzét védjük. Nem szabad, hogy a, hogy a, hogy a tagállamok vagy regionális helyi önkormányzatok támogassák ezeket. Aztán jó lenne, hogyha olyan származ, származékos termékeket támogatnánk csak, amelyeknek az eredete tetten érthető, tehát a MIFID-nak a piac strukturális szempontjait is figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy Jean Paulnak is vannak ilyen irányú javaslatai. Az MMF-ek díjazását is szabályozni kell. Erről volt ugye már hasonló jogszabály az MMF-ek majdnem bankok Úgyhogy min, szerintem semmi joga nincs annak, hogy máshoz kezeljük őket, mint a bankoknak. De a tegnapi bírósági ítélet, tehát figyelembe véve remélem, továbbra is így jár majd el a bíróság, de hogy, tehát, hogy az EU ilyen kérdésekben alkothat jogszabály. Az ESMA felügyeleti jogköre véleményem szerint az MMF kérdésekben is fel kell ruházni őket ilyen jókörrel. Az MFF-eknek kritikus helyzetben egyfajta csőd lehetőséget, eljárási lehetőséget is kell adni, hiszen a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyulás, ez is jobb, mint a semmi. Ennyit szeretem volna mondani. Várom a fejleményeket mostanáig a könnyű végéről fogtuk meg a dolgot, nyilván majd bonyolultabbá, bonyolultabbá válik a helyzet. Várom a fejléményeket. Köszönöm. Csezek úr következik, gondolom megint szájadat képviseli. Igen. Még egyszer jó napot kívánok. Szájed nevében. Well, <clears throat> there are a few of his remarks. Szeretném tolmácsolni az észrevételeit Fejed köszönetet mond a jelentéstevők, zenék jelentéstevőknek a tegnapi ö, találkozó után, ami nagyon jól sikerült. Fejednek továbbra is az a véleménye, ami eddig volt a CNAV pufferekkel kapcsolatban. A 2008-as válság nem hatására döntött lépések nem az MMF miatt volt, kaptak, hanem azért, mert annyira ki volt téve az európai pénzügyi piac az amerikainak. A 2012-es jelentésében a bizottság elmondta, hogy a CNAV és a PNAV pufferek esetében most vannak utólagos vállalati kérések, mert szerint ezek nem voltak MMF-ek. Alapvetően ezek a jogszabályok nem alapokra lettek kitalálva, nem bankokra, tehát véleményem szerint most kereskedelmi szempontból nem életképesek ezek az alapok, mert nincs megfelelő likviditás a különböző beruházók, finanszírozók, önkormányzatok és MMF menedzserek sok sokan felvették a kapcsolatot, tehát Szájed akik szerint hibás elképzelés ez. Nemzetközi porondon ö, létezik ez a jelenség, van, léteznek ezek a pufferek, de nem egyértelmű a helyzet. a IOSCO nem kér 3%-os puffert, hogyha az MMF-ek iránt szeretnénk bizalmat táplálni, akkor nem a puffer megoldást kell választani, hanem egy másik pénzügyi modellt. A pufferek véget vetnének a CNAV iparnak, bár lehet, hogy egy-egy tagállamok ezt szeretnék, hát akkor hajrá! hogyha itt teszünk, akkor viszont tájékoztassuk erről a beruházókat, hogy fel tudjanak készülni. Köszönöm. Got, uh, the... Köszönöm, mások is jelentkeztek, mindjárt elmondom kik. Gay Mitchell, Sylvie Goulard, Astrid Lulling uh, and, and myself. There's probably nobody else here. Gondolom, hogy mások nincsenek itt is, de igen, de ha akkor, még valaki beszélni, akkor csak jelentkezzen. Gay Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentés készítőnek, az árnyék jelentéstevőknek a jelentésüket. Igaza volt Jean Paulnak, ez egy eh, nagyon nehéz kérdés a célnavak esetében. Javítanunk kell a szabályozást a pénzpiaci alapok esetében, és összességében támogatom ezt a projektet, de el kell mondjam, hogy Írországba jártunk a múlt héten, és egy ír parlamenti képviselő azt mondta, hogy korábban a fő kötvényesek estében igazából meg kell látni, mi történik velük, de a célamok esetében nem lehet azt mondani, hogy nézzük meg, hogy mi történik. Egyetértek abban, hogy minden rendszerkockázatot el kell távolítani, de lehet, hogy mind a vérlábok, mind pedig a célamok esetében van jövő. Úgy gondolom, hogy ez az az tanács, amit kaptam, az a, a tőke puffer kialakítása azt jelenti, hogy az európai bankrendszeren kívül kerülne a tőke, és azt hiszem, hogy mások is beszéltek már erről, a betét likviditás, amiről Filip is beszélt, nem lenne annyira kívánatos. Írországban is van egy betéti probléma, és Írországban is problémás lett azt, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat. Tehát ahogy mondtam, ez ahhoz vezethetne, hogy az EU-n kívülre vennék a likviditást, és emlékezni kell arra, hogy a C-navok nagy részét tették ki a vállalatok likviditásának, és, és veszélyes őket megfosztani azzal, hogyha e, egy szabályozói különbséget hozunk létre Európa és Amerika között. Az európai kockázat e, felmérő testület és adott egy véleményt a cénavokról. Most nem szeretnék erre konkrétan kitérni, de szeretnék arra is emlékeztetni, tehát Cecilnek az elnöke Kalakerul elmondott, ő azt mondta, hogy nem kell tőke puffert létrehozni, úgy gondolják, hogy a puffer túlságosan nagy lenne, és nem tudnak gazdaságos megfelelően működni. De viszont, hogyha kisebb, mint a puffer, mint ami gazdaságos lenne, akkor nem tud igazából védelmet nyújtani, és hasonló, ha hasonló dolog állna fel, mint 2008-ban. Bármennyire is az ipar könnyű időszakot szeretne, ez egy nagyon fontos pont az ipar számára, az iparák számára. Nézzük meg, hogy mit mondanak az Európai Központi Bankok, a befektetők az a, találkoztunk nem régiben a helyi önkormányzati képviselőkkel, és ők azt mondták, hogy ők mindenképpen likviditást szeretnének. Úgy gondolom, hogy mindenképpen erre kell gondolnunk. Minden lehetséges kockázat tekintetében a javaslat a légkörítási diák esetében és a szállása kapcsolatban már minden aggályunkat megválaszolja. Elnök asszony, nem akarom ezt tovább húzni, ismerik a, az én nézeteimet, de szerintem nagyon veszélyes ez a terület, és nem igazán lenne jó az, hogyha nem hagynánk meg a célomat, illetve a volt a likviditás lehetséges forrásának. Ha ezt nem tennénk meg, akkor az káros lenne Európa számára. És az USA-nak is például, vagy másoknak nagyobb előnyt hozna ez. Tehát eh, józan eredményre törekedjük, hogy azt mindig is tesszük, és arra kérem a képviselőket, hogy eh, ne borítsuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Nagyon fontos mindkettő az, e, a likviditás szempontjából, az európai lapok szempontjából. Köszönöm még egyszer az elnék jelentéstevők, a jelentéstevő munkáját. Ez a nagyon nehéz témakörben. Köszönöm, Szilvi. Oui, merci Sharon. Je, je... Köszönöm Sharon, én ö, osztom az aggodalmát ö, a géinek mert itt alapvetően milliárdokról van szó, és a gazdaság finanszírozásához ez nélkülözhetetlen nem feltétlenül kell eh, egyfajta finanszírozás miatt elköteleznünk magunkat Európában. Ugyanakkor az üzenet, amit én itt, itt eh, eh, egyértelműen látok, az az, hogy megosztottak a frankciók, mondjuk ki az igazságot. Nyilván vannak okai annak, hogy olyan eszközöket akarunk finanszírozni, illetve privilegizálni, amelyek hozzájárulnak az eurozóna jólétéhez. Azt a bizniszmodell támogatjuk, amely nem okoz nehézséget, ami pedig a cénavok megtartását illeti, én azt gondolom, hogy pufferekre és nagyon precíz szabályokra van szükség. Nem tudom, hogy ez segít-e önnek, raportőr úr, de legalább tudja, hogy megnéztük a, megnézzük a kompromisszumait, javaslatait, és nyilván a szakértőinkkel tárgyalni fogunk. Ami az amerikaiakkal való összehasonlítást illeti, én azért ott a, odafigyelnék arra, hogy a, a piac finanszírozásában vannak eltérések Európa és Amerika között. Köszönöm. Thank you very much. Astrid. Astrid. madame. Köszönöm, elnök asszony Mitchell kollega megszólalása után én magam csak röviden akarok hozzászólni. Amikor a pénzpiaci alapokról beszéltünk először, akkor beszéltünk arról is, hogy ez nagyon fontos az intézményes befektetők szempontjából, és két megjegyzést kell tenni azt gondolom, tettem akkor, amely továbbra is érvényes, a jelenlegi környezet, ahol a dolgok tényleg nagyon érzékenyen mozognak, és Eh, különböző érdekeknek van kitéve az euró, nagyon érzékeny eh, a eh, pénzügyi piac, nagyon oda kell figyelni a, az összes összetevőjére a pénzpiacoknak. Minden szabályokban szabályokat érintő változásnak nagyon komoly kihatásai lehetnek egy tized százalékpontnyi különbség, vagy egy negyed százalékpontnyi különbség eh, nagyon komoly eh, hatásokat válthat ki a jelenlegi környezetben, akár élethalál kérdése is lehet eh, bizonyos vállalkozások számára, tehát ezt ebben az ügyben, amikor döntést hozunk, nagyon óvatosan kell eljárnunk. A másik pedig a cénavokra vonatkozik nagyon eltérőek a vélemények. A bizottság alapvetően akarja a szabályokat megváltoztatni, és 3%-os pufferről beszél, az ipar erre azt mondja, hogy ez egy különadó lenne, amit nem élnének túl az érintett vállalkozások. Én azt a javaslatomat szeretném megismerni, megismételni, hogy tartsuk meg az állandó nettó eszközértékű alapokat az intézményes ügyfelek számára. Ehm, nyilván ez nem old meg minden problémát, ehm, az intézményes ügyfelek ugyanis kevésbé eh, hajlamosak arra, hogy pánikreakciókat produkáljanak eh, eh, bankpánik esetén. Én én a buffer ellen vagyok, mert szerintem nem a jogalkotó szerepe az, hogy egy intézményt, egy pénzügyi, egy pénzügyi eszközt, amely már bizonyított eh, életképességében megkérdőjelezzen, eh, de szerintem itt van egy veszély. Én azt gondolom, hogy a felsorakoztatott érvek nem elég, nem elég eh, megbízhatóak ahhoz, hogy olyan következtetést vonjunk le, mint amit a bizottság levont. Állandóan beszélünk a növekedésről és a foglalkoztatásról. Miért akarunk egy olyan rendeletet hozni, amely szolgáltatásokat fog eh, elüldözni Európából, holott azokra szükségünk van. Eh, én azt remélem, hogy a saját frakciómon belül is eh, győzni fog az értelem. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Weizberg hát két szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék äh, kitérni néhány pontra, ha bár Gémicsellel és Astrid Nülengel is egyetértek. Ami a tőkepuffert illeti, itt teljes mértékben törlést szeretnék, mert úgy vélem, hogyha itt egy puffert fogunk létrehozni, akkor ezzel a teljes CNAF eszköztárat megkérdejeleznénk. és kérdéses az, hogy egy ilyen dolog megmaradhatna-e a piacon, mert szerintem gazdasági szempontból ez már nem érné meg, legalábbis most. Ami a váltást illeti, a célnavokat vénavokra átváltani, hát szerintem itt egy kötelező érvényű automatikus átváltásra lenne szükség, de úgy gondolom, hogy meg kell adni lehetőséget arra, hogy bizonyos felügyeleti mm, kritériumok mellett lehessen ezt megtenni, csak akkor, hogyha erre szükség van, és ahol az gyakorlatilag is megvalósítható. Az USA témáját is felvetették, az amerikai felügyeleti szerve konzultációt folytat a pénzpiaci alapokról, az USA-ban, ha jól tudom, a következő hónapokban születik meg a szabályozás, és szerintem meg kell várnunk, mit történik az USA-ban, és azzal is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan fogunk eljárni a jövőben. Nem tudom, hogy ez a tempó, amit most itt diktálunk, az jogos-e, Ugye vállalnunk kell felelősségünket, kötelezettségünket a G20-on belül is. A másik pont, ez a befektetési, illetve diversifikációs kritériumok. Nem szabad itt kerülgetni a forrókását, a válság itt egyetemen bemutatkozott, és ezért nagyon fontos a szigorú befektetési kritérium, és az aktíváknak a jellemzőit is biztosítani kell. Én egy kicsit kritikusabb vagyok, mint a többiek. Szerintem itt a bizonyos betéteknek a fajtája, illetve minősége igenis nagyon fontos. Very much. Um, I... Köszönöm. Jeleztem én is, hogy szeretnék hozzászólni. Utánam pedig megadnám majd a szót a bizottságnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. nem szeretném elismételni azt, amit mások elmondták a cénavokról. Módosítóim alapvetően nem a tőkepuffereket támogatják, hanem, egy, hanem a, a szanálási díjakat. Nem lehet azt nem lehet csupán egy belső értékelési folyamat ráterhelni mindezt, tehát szükség van a pufferekre. A cénavokkal kapcsolatban Mário Draghi és a ESRB is kommentálta, kommentálta már az ügyet, elég régen ugyan, de ha jól sejtem, akkor alapvetően a bizottság kezdeti jelentéséből, értékeléséből indultak ki. A tanulmány egy olyan mintából indult ki, amely Vénav párti volt, és az alapokból csak 3% volt euró alapú, és ebből csak 5, ami ugye az összességében 1% volt olyan alap, aminek intézményes beruházója volt. Úgyhogy nem túlságosan nagy a rálátás. Második dolog. Nagyon kevés olyan anyag volt, ami több mint három tehát a három napos áthutás no, normális, ez szükséges ahhoz, hogy meglegyen a fizetőképesség a mindennapokban. Úgyhogy amikor amikor mi azt szeretnék elérni, hogy a piacok normálisan működjenek, akkor ebből kell kiindulni. A önkormányzatok és a különböző jótékony jótékony szervezetekre is vonatkozik a MIFID, tehát őket ez egyfajta csapdába kergette. Kérdés az, hogy illetve hát a lényeg az, hogy az emberre vagy vonatkozik ez a dolog, vagy nem vonatkozik rá a dolog, eléggé fekete-fehér. azon pénzek, amelyek nem ilyen alapokba folynak, azok nem kell, hogy a VNAV alapokon keresztül menjen. Aztán, amikor a pénzpiaci alapok alapokról elkezdtünk beszélni, akkor ez, erről már mind, ezen már mind túlestünk. Ezért volt szükség a betéti garanciákra. Így aztán nem szabad, hogy egy olyan dolgot hozzunk létre, ami veszélyes, és nyilván a garanciákra, tehát a betéti garanciáknak is vannak korlátozásai. Méltányos az, hogy az embereket arra kényszerítjük, hogy több pénzt szálljanak erre? Aztán, amikor megnéztük a különböző betétek hierarchiáját, láthattuk, hogy nagyon sokféle betét van. Láttuk, hogy a bankokban honnan áramlan, áramlik a pénz. Valójában, hogyha az ember egy szerződést idő előtt lezár, akkor nem lehet kikerülni a büntetést. Szerintem ettől még nem kell ezt betiltani. Mondjuk azt, hogy jó, hát vannak olyan dolgok, amit nem úgy működtek, ahogy szerettük volna, de hát Ebből tanulni kell, jobban kell és struktúrálni a jövőben, nem kell pusztán ezért betiltani ezeket. Még egy dolog, mit Schmidt módosítóit támogatom. Véleményem szerint a likviditási, tehát a heti likviditási határokba bele kell venni a különböző állami papírokat. Tilman, a bizottság részéről te fogsz reagálni? Igen, igen, köszönöm szépen. Csak röviden három pontot mondanék. Tudjuk, hogy tudjuk, tudjuk, hogy a véranok, vénavok esetében is, és a cénavok esetében is felmerül az, hogy mennyire rezisztensek, ilyen bankpánikok esetében, viszont a, a nem minden esetben hasonlóan reagál ez a két alap. A e, másnapra tehát az éjszakai és a, és a egy hetes likviditást nem akartuk fel, e, feláldozni. És nagyon fontos az, hogy ne legyen túl koncentrált a hitelkockázat a problémák, problémás esetekben, és a stabilitásra is oda kell figyelni és hogyha megvan ez a stabilitás, akkor igazi tartalékokra is szükség van, hogy ezt garanciálni lehess, garantálni lehessen. Nézzük a tőkepuffereket, ezeket a likviditási díjakkal lehet-e helyettesíteni? Hát ez hasonlatos, hiszen az ember visz, viszett egy díjat, amit egy, amit a, vénavon, ami a vénavon keresztül történik. Nos, a kérdés az, hogy ez mennyire állandó, hogyha a likviditás nem állandó, akkor nem, valósulnak, nem valósul meg ez az alaptörvény. Nyilván lehet szponzorálni is, de hogyha ez így marad, akkor a, a, ö, akkor a likviditási akkor a, lik, a likviditás nem valósul meg. Tehát úgy gondoljuk, hogy a likviditási díj teljes mértékben felválthatja az említett rendszert. Elnök, köszönöm, más nem jelentkezett. A jelentéstevő felé fordulok, kívánja összefoglalni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak azért, hogy hozzászóltak. Ahogy mondtam, nagyon sok olyan pont van, ahol közel állunk egymáshoz, de vannak olyan fontos pontok is, például a célnavak esetében, ahol még tovább kell tárgyalnunk. Remélhetőleg sikerül majd igazi konszenzust elérnünk. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ez létrejöjjön. Módosítanám azt, illetve javítanám azt, hogy túlságosan régiek az ajánlások. 2010 az ajánlások nem olyan régiek szerintem. Drági úr itt volt októberben, és ugyanezt az üzenetet közölte. Azt mondta, hogy támogatja azt, hogy, hogy a célnavokra navokról térjünk át a V-navokra. Ami a puffert illeti, nagyon sok olyan tanulmány mutat arra, hogy ez hasznos. Én is utaltam a Harvard Egyetem tanulmányára, 2013. decemberi tanulmány ez, ezt elküldöm majd az elnyék jelentéstevőknek, és akkor ők is belemélyedhetnek. Nos, röviden szólva a következő héten találkozok még az árnyékjelentéstevőkkel, hogy a nyílt, amíg kérdéses pontokat megvizsgáljuk, és remélhetőleg február során sor kerül a szavazásra is, és sikerül előre jutnunk ezzel a dossziéval. Akik azt mondják, hogy várjunk az USA-ra, nézzük meg, hogy ők mit tesznek, én pont a fordítottját is mondhatnák, lehet, hogy pont ők várnak ránk, miért kéne most rá, nekünk rá, rájuk várni. Szerintem körülbelül ugyanarra szintre kell emelnünk a mércét a jogalkotás kapcsán. Én folyamatosan kapcsolatban vagyok az usa kollégákkal, hogy lássam, hogy hogyan alakul a helyzet, de nem hiszem, hogy szükségszerűen várnunk kellene arra, hogy ők mit csinálnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Február 12-én talán tudunk szavazni, és az áprilisi plenárison fogunk erről beszélni. Szerintem ilyen, ha ilyen ütemben dolgozunk, akkor minden nap szavazni fogunk. De köszönöm mindenkinek a munkát, és rátérhetünk a 12-es napirani pontra, amelyet elhalasztottunk. Így következzék a 13-as napi rendi pont, Európai Hosszú Távú Befektetési Alapok. Ismételten ugyanazok lesznek a szereplők. Itt egy Rodi Kraca jelentésről van szó, illetve vannak módosítóiról, és Rodi meg is kapja a szót, hogy számoljon be jelentéséről. Köszönöm, πολύ, κυρία prodre. Ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους για την, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy ennyire érdekelte őket ez a táma, téma. Rengeteg módosító érkezett, valamit én magam nyújtottam be. Elvileg február 17-én kéne szavazni. Most szeretnék a módosítókról beszélni, és utána jövő héten lesz egy árnyék jelentéstevői ülés. Van itt egy olyan dolog, ami nagyon foglalkoztatta a kollégákat. Ez az alap a tőzsdei jegyzett vállalatokat is lefedheti, amelyek a, a, amelyeknek a, a, ezek tőkéjük 70%-a tartozik ide, illetve a KKV-k is vonatkozhat, vonatkozik ez, legalábbis a bizottsági javaslat alapján. Aztán vannak olyan módosítók, amelyek azt szeretnék, hogy, egy milliárd, hogy az 1 milliárd eurós tőkéig be lehet ide vonni a különböző vállalatokat, aztán vannak még egyéb módosítók, amelyek az összes tőzsdejegyzett cégre vonatkoztatnák ezt, hogyha megfelelő típusú tevékenységet végeznek. Nos, arról van itt szó, vagy az a kérdés, hogy a tőzsdén jegyzett cégek közül mit tudunk bevenni ezekbe az alapokba. Általánosságban elmondható, hogy semmi gond a tőzsdejegyzett vállalatokkal, de pontosan melyikeket válasszuk a KKV-k, szerintem a tőzsdén KKV-kat mindenképpen be kell venni, hiszen nekik vannak leg, nekik vannak leginkább gondjai, az ő számukra a legnehézkesebb a finanszírozás. Mm, Kérdés az, hogy pontosan kinek milyen jogai lesznek a visszatérítésre. Egy olyan, egy olyan eszköz kéne létrehozni, ami mindenki számára vonzó, és fölmerült az a lehetőség, hogy visszatérítést és jogot adunk, hiszen mindig nehéz elérni azt, hogy az alap te egész életciklusán keresztül garantálva legyen minden több lehetőség is van. Az egyik az, hogy semmilyen visszatérítési vagy visszafizetési jog ne legyen. Így megfelelően hosszú távú lehet ez az alap. A második lehetőség legyen visszatérítési vagy visszafizetési jog az összes beruházónak, a kicsiknek, nagyoknak, azok, akik is professzionálisan foglalkoznak ezzel. Utána van egy köztes megoldás, amely azt mondja ki, hogy csupán a magán befektetőknek jár ez a visszatérítés bizonyos feltételek mellett. Hát ez lenne az én javaslatom. Aztán van még egy nagyon érdekes javaslat, ami eh, Gozesz úrtól érkezett. Az alapot a, eh, az alapot lehetne csökkenteni a tíféle ciklus alatt, Hogyha valaki mondjuk felmond, abba hagyja egy bizonyos egy bizonyos tevékenységet. Tehát itt merül fel az életciklus kérdése. Megpróbáltam ezt a kérdést én magam is definiálni, egy meghatározás előállni, de hát az életciklust elég nehéz definiálni bizonyos feltételek mellett. Lehet, hogy nem kell örökké tartani ennek az alapnak. de ha, hát, hogyha egy igazi jó eszközt tudunk létrehozni, akkor el kell azon is gondolkodni, hogy meddig tart. Fontos kérdés ez tehát, hogyan lehet hosszú távúvá tenni ezt az alapot, hogy több évig legyen működőképes, és hogyan érjük azt el, hogy komoly perspektívái legyenek ennek az alapnak. hogyha a beruházók pozitívan vélekednek erről, akkor hogyan lehet azt elérni, hogy kiterjesszük az életciklust, tehát hosszabbá tegyük azt. Van még egy dolog, amit észleltem a módosítók vizsgálatok, vizsgálatakor, és erről még tovább, a továbbiakban is kell beszélnünk, hiszen végleges álláspontra nem jutottam. Tehát arról van szó, hogy hogyan lehet olyan szakmai alapokat létrehozni, amelyek vonzóak a beruházók számára. Itt a, és mindenkire gondolnunk kell, a kisberuházókra, nagyokra is sokan sokan azt gondolják, sokan attól félnek, hogy mások a céljai, mások az elképzelései a kis beruházóknak, és ezért mindenkinek ki kéne alakítani a külön alapját, tehát egy, kell egy alapot létrehozni a kisbefektetőknek, és egy másik alapot a nagybefektetőknek. Egyéb kérdések? Az Európai Unió hogyan viszonyuljon egyáltalán a beruházásokhoz? Én azt mondanám, hogy 60%-ot hogy a 60% legyen az uniós beruházások aránya, és 40% a tagállami beruházásoké. Másoknak más véleménye van ugyan, de szerintem az általam javasolt álláspont a megfontolandó. Jó lenne, hogyha az európai projektek sikeresek lennének, ezért mondom ezt a 60-40 százalékos arányt, nem az 50-50 százalékot helyezném előtérbe. Egyéb módosítók arról szólnak, hogy ne 30 százalékig, hogy nagyobb legyen a hitelhez hozzájutás esélye, tehát nem a 30, hanem a 40 százalékot javasolják. Szerintem jobb lenne az eredeti bizottsági javaslathoz ragaszkodni. A módosítók egy újabb csoportja szankciókról szól, tehát mi történik akkor, hogyha valaki nem tartja a tiszteletben a szabályokat. A jelenlegi szankciók véleményem szerint kielégítők nincs szükség újabb szankciókra. Aztán milyen tevékenységekre vonatkozhat ez? Itt is vannak módosítók. A kollégák azt javasolják, hogy a különböző ingatlan tevékenységekre ne vonatkozzon ez, mások szerint a kollektív beruházási tevékenységre eh, kell, hogy vonatkozzon ez az alap, ezt még meg kell tárgyalnunk. Aztán a környezetvédelmi és szociális feltételek megerősítése, Szerintem nem igazán értelmes itt szigorítást kérni, mert a környezetvédelmi kérdésekre már eleve van egy nagyon szigorú szabályozás, ezt nyilván, figyelem, ezt nyilván tiszteletben kell tartani, és hasonlóképpen beszélhetnék a szociális feltételekről, itt is vannak egyéb jogszabályok, amelyek ide vonatkoznak, nem igazán van értelme most erről itt, szabály, itt jogszabályokat írni, illetve erre is kitérni. A benyújtott módosítók benyújtott módosítók legtöbbje, tehát erről a néhány témáról szól. Az egyéb módosítók az egyéb módosítók nincsenek olyan nagy számban, és próbálok még a kollégákkal egyeztetni, mielőtt a kompromisszumokat kidolgoznám. Elnök, köszönöm szépen. Száid következik a, név, a szociálisták nevében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék a jelentéskészítőnek köszönetet mondani a munkájáért és a bevezetőjéért. Persze még várjuk a kompromisszum tervezeteket, annak érdekében, hogy a vitákat tovább tudjuk elmélyíteni. Persze támogatjuk a javaslatot, hogy a hosszú alapokat beindíthassuk, mert meg kell találni a módját annak, és ez nem lehet az egyik módja, csak az egyik a módoknak arra irányulóan, hogy beindítsuk a gazdaságot, de nagyon fontos az, hogy koncentráljunk az igazi infrastruktúra projektekre, és mi nem támogatjuk azt, hogy az ingatlant is belevegyük ebbe, mert akkor, akkor elvétjük a célunkat, arra vannak más eszközök. Ami az értékpapírosítást illeti, szerintünk ez egy nagyon hasznos technika lehet, de azon kell lennünk, hogy ez átlátható módon történjen. Ami az életciklust illeti, az alap esetében, az kötődik az intézményi befektetőre, illetve ezzel szemben a kereskedelmi befektetőre. Fontos az, hogy itt is egyetemű szabályokat hozzunk létre, hogy hogyan lehet egy alapból kilépni, mert nem lehet az, hogy eh, a, az alapok, amiért, illetve a befektetések, amiért létrehozták az alapokat, azok eh, veszélybe kerüljenek, amiatt, hogy a részvényesek kivonulnak. Tehát erre is koncentrálni kell, mert elviekben hosszú távú befektetésről van szó, és tudni kell azt, hogy mibe vágnak bele, és persze ennek vannak következményei is. Hát ennyiben hagynám, ezek azok a pontok, amelyeket szerintem még ki kell egy kicsit kristályosítani. Köszönöm. Uh, thank you very much. Wolf, are you replaced? Köszönöm, Wolf. Te most valakit itt helyettesítesz? Igen. Tabakker kollega helyett uh, vagyok itt. Uh, sajnos ő nem lehet uh, itt uh, uh, felolvasom azt, amit írt, nem tudtuk átbeszélni a mondani valóját. Gyakorlatilag azt mondja, hogy a már megtartott két értekezleten mondta, hogy üdvözli a javaslatot, és elfben mellette van, eh, támogatja. Eh, eh, van egy equity gap, amit kezelni kell, ezt a bizottság jól látja. Fentartható fejlődést kell elérnünk. A KKV jelentésben ő maga azt írta, hogy a hitelezéstől való függés az rendkívül nagy, diversifikálni kell a finanszírozási struktúrákat. Debaker úr azonban azt mondja, hogy ehhez két dolgot kell figyelembe venni. Először is a hosszú távú finanszírozás hiányát, és vannak professzionális befektetők, akik e, a kereskedelmi e, ingatlanba, illetve infrastruktúrába e, akarnak befektetni. A, az európai rendeletet azonban figyelembe kell, szabályozást azonban figyelembe kell venni. Az európai szabályozás rendkívül szigorú, Eh, nem szabad elbátortalanítani a hosszú távú befektetésektől a magánbefektetőket, és akkor most itt ad is egy példát. Eh, van egy eh, komplex label javaslat, amely nagyon bonyolultan van megfogalmazva tehát nem a kisbefektetőket célozza meg. Hogyha az volt a cél, hogy a kisbefektetőket ö, ö, hosszú távú finanszírozásra jutassuk, ez a cél nem érhető el így módon a jelenlegi jogszabálytervezet mindent egyként kezel, függetlenül attól, hogy egy befektető kicsi, nagy, professzionális vagy magánbefektető, mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek. Ez nyilvánvalóan nem áll a befektetők érdekében. Különböző befektetői csoportok különböző érdekekkel rendelkeznek, különböző bánásmódot érdemelnek. Debaker úr módosítói éppen ezért nagyobb rugalmasságot akarnak teremteni, illetve különböző kategóriákat akarnak létrehozni a különböző eh, befektetői csoportok vonatkozásában, és bizonyos kérdéseket kifejezetten és csak a professzionális befektetőkre eh, nézve eh, szabályoznának. Reméli, hogy a raportőr figyelembe tudja venni majd a javaslatait, amikor a kompromisszumokat megszövegezi, és szívesen áll a raportőr rendelkezésére, és azt kérte nekem, hogy adjam is át ezt a papírt Kráca kolléganőnek. Köszönöm. Most a zöldek részéről Filip következik. Igen, úgy tűnik, hogy ma délelőtt én igen aktív vagyok. Nagyon tetszett nekünk a bizottság javaslata, ezt már előre bocsáthatom, mert a türelmes befektetőknek olyan alapokat akar biztosítani, amelybe lehet befektetni ezzel gyakorlatilag kezelhető minden olyan aggodalom, amely a célok megváltoztatására irányul, furcsának tűnik. Mi magunk is a türelmes befektetőket akarnánk ösztönözni, és éppen ezért nem térnénk el ettől a főcsapás iránytól. Egyetértünk a bizottság javaslatával, azok a követelmények, amelyek a jogszabályban szerepelnek, vagy szerepelni fognak, azok szerintem észszerűek és hatékonyak, a célok megvalósítását szolgálják. Mi beadtunk egy sor módosító indítványt, nyilván nem fogom az összeset itt most felsorolni, csak néhányat emelnék ki közülük. Nyilván az információ, az előzetes információ nyújtást a 136-os, 137-es módosítók formájában akarjuk javítani, tehát az információ nyújtás a befektetők részére. Szeretnénk azt is eh, elérni, hogy a befektetési alapok menedzserei eh, mindig ellenőrizzék, mindig ellenőrizzék, hogy eh, nincsenek eltiltva, nincsenek priuszuk, nézzék meg gyakorlatilag a bűnügyi hátterüket, illetve annak hiányát. A származtatott alapok, illetve hedgek engedélyezettek, de egy hedge tesztre van szükség, hogy valós kockázatok ellen legyenek a hedgek bevezetve, nem pedig olyan manipulatív eszközök legyenek, amelyek a hozamát növelik csak az alapok. a, az ingatlanba való befektetés szerintünk elfogadható, akkor, hogyha e, kiszámítható a cash flow, tehát e, ahogy Jean Paul is mondta, hosszú távú ingatlan befektetéseket e, pártolnánk. Van egy kis aggodalmunk benne, hogy e, abban, hogy e, az öt éves időszak megvalósulása esetén milyen kockázatok vannak. E, szankciórendszert kell bevezetni az eltív szabályok megszekése esetén. Szerintem itt külön szabályokra van szükség, és azt gondolom, hogy Jean Paul is javasolt ilyeneket és végezetül az eltifek tőzsdére vitele eh, vonatkozásában eh, vannak problémáink, mert ott eh, lehet egy érdekkülönbség a részvény, illetve a hosszú távú érdekek között, mert ugye a tőzsde az nem egy hosszú távú folyamat, itt tehát előfordulhat akár összeférhetetlenség is, vagy felmerülhet. Ami Debakker úr és Lulingasszony módosítóit illeti, eh, azok, eh, amelyek a diversifikációs eh, követelményektől való eltérésre szólnak, ezeket megvizsgálnánk. A Jean-Paulnak azt a módosítóját is támogatjuk, amely a három évről beszél, kvalifikációs kritériumok vonatkozásában illetve e, az end of life-ra vonatkozó aldés e, módosítók is elfogadhatóak. Other amendments, and uh, specifically those that aim at enabling... Uh... Szeretnénk e, nem szeretnénk összekeverni a célkitűzéseket. Az eltifekbe irányuló kisbefektetői szándék az az UCIT alapokon keresztül valósuljon meg. Az UCIT alapok szabályozottak, eleve a kisbefektetőket célozzák meg, védelmet biztosítanak, és az UCIT fandok befektethetnek az eltifekbe ez szerintünk eh, megfelelő módja annak, hogy az LTIF eh, rendeletben megjelenjenek azok a védelmek, amelyek az UCIT-ben már benne vannak, és nem kellene akkor megismételnünk ugyanazt, mint, ami, eh, a, mint amit már egyszer meghatároztunk. A, az LTIF-ek természete az jobban megfelel a professzionális befektetőknek, befektetők érdekeinek. A professzionális befektetők mást keresnek, ők választhatnak nagyon sok, nagyon sok befektetési termék közül. Az LTIF szabályokat éppen ezért nem kell az ő érdekeikhez igazonítani nem támogatjuk a 250-es Luling módosítót, amely a, amely olvasható az anyag. Van még más módosítónk is, de itt most abba hagyom. Köszönöm szépen. Jean Pogozis jelentkezett még, és Astrid Luling. Astridnak aztán később el kell majd mennie, úgyhogy Jean-Paul következik először. Quelques, quelques observations, et puis euh, Rodi. Csak néhány megjegyzésem lenne. És euh, először is euh, a, az együttműködéshez euh, gratulálnék. Én feljegyeztem azt a felvetést, hogy hosszú távú finanszírozási probléma van. Van egy sor módosítás, amely kiterjesztené eh, a eh, hatáját azokra a részvényen, a tőzsdényjegyzett cégekre, amelyek Európába akarnak befektetni, és hatékonyabb portfólió menedzsment technikákat eh, hoznának, illetve az administratív szankció kérdése is felmerül. Emellett az alap életciklusa alatt, alatt több bekövetkező tőkecsökkentést is valamilyen módon rendeznünk kell. Azok az alapok, amelyek egy határozott időre szólnak, ezen alapok esetében is előfordulhat, hogy az alap résztvevői menet közben akarják csökkenteni a tőkét, adott esetben olyan partnerek is lehetnek, akik ki akarnak szállni az adatból, az alapból, eh, erre is kell szabályokat létrehoznunk. Tehát eh, hosszú távú rugalmasságra van szükség az ilyen kiigazítások eh, érdekében, ugyanis a gazdasági helyzet egyes befektetők vonatkozásában rendkívüli módon megváltozhat. Ennyit akartam csak mondani, együttműködöm az árnyék előadókkal, és megpróbálok valamilyen megoldást találni a, ebben a kérdésben, hogy fontos az európai cégek számára. Astrid következik. Köszönöm, elnök asszony. Ebben a vitában érdemes felidézni azt, hogy az európai hosszútávú alapok célja az az, hogy megfelelő tőkét biztosítsanak azon projektek számára, amelyek a reálgazdaságot mozdítják előre. Tehát már eleve hosszú távú, hosszú távú célokról van szó, tehát megengedni a befektetők számára, hogy a, az alap élete, életciklusának vége előtt eh, hozzájuthassanak a pénzükhöz, az önmagában egy megkértőjelezhető. Ingatlan alapok esetében egy ilyen engedékenység akár az alap összeomlásához is vezethet, e, és ez természetesen nem állhat a befektetők érdekében sem, mert az utolsónak maradó befektető gyakorlatilag már nem lesz e, kifizetve. E, a beadott módosítókat olvasva azt látom, hogy nem osztják a kollégák közül néhányan ezt a hosszú távú kitekintést a befektetők védelme, és ez most következik az első pontból, éppen abban állhat, hogy a kis befektetőket megpróbáljuk úgy megszűrni, hogy csak azok kerülhessenek közéjük, akik ezt a likviditási kockázatot kezelni tudják. Éppen ezért számomra egy 100 ezer eurós befektetés, mint ahogy ez egy másik rendeletben szerepel, minimumként előírható, illetve egy nyilatkozatot kellene aláírni arról, hogy a befektető megértette a kockázatot. Danuta Hübner, Philippe Bakker, Sylvie Goulart, Thomas Mann, és Palc kollega módosítóiban is szerepel ilyen utalás. Szeretném aláhúzni, hogy ezek európai alapok, melyeknek a célja, hogy egy európai befektetési piac alakuljon ki, felhatalmazni a tagállamokat arra, hogy szigorúbb szabályokat hozzanak a kis befektetők részére aláássa az általános célt, és egyes módosítók ebben a vonatkozásban, például a 118-as, a 78-as problémásnak tűnnek. Szintén fontos arra is előre készülni, hogy a tőke felosztása milyen módon történik. Mivel a tőke alapok célja hosszú távú projektek finanszírozása, lehetővé kell tenni alternatív alap kompartmentalizálását Mindez lehetővé tenné a transzverzális befektetést és a méretgazdaságot, valamint azt is, hogy az előre meghatározott céloknak megfeleljünk. Ez leverage hatással is járna, amellett az Európai Unión kívüli fek befektetések megtiltása, illetve szigorú szociogazdasági szabályok meghatározása alásná a befektetéseket. Ilyen jellegű korlátozások elbátortalanítanának egy sor alapkezelőt attól, hogy ilyen alapokat létrehozzanak és megkérdőjelezné az egész projekt sikerességét. Ugyanebben a szellemben jogalkotási módon előnyöket osztogatni, ahogy ezt a kollégák javasolják, az eltifek esetében lehetővé tenni azt, hogy indirekt módon eh, ilyen-olyan eszközökbe fektethessenek be. komoly gondokat okozna az LTF piacon. Az Ezek voltak a módosítóik, amelyek, módosítóim, amelyek az aggodalmaimat tükrözik. Én azt gondolom, hogy ezt az alapot siker, ezeket az alapokat sikerre kell vinnünk, és azt akarjuk, hogy sikeresek legyenek, akkor figyelembe kell vennünk ezeket a módosítókat. Köszönöm. Thank you very much. Um, we, we have time. Köszönöm szépen. Itt a bizottság van még időnk, úgyhogy megadom a bizottság képviselőnek a szót. Tilman. Yes, very briefly. Uh... Köszönöm szépen, csak röviden. Úgy, megint három mondanom van, de ezek most kapcsolódnak egymáshoz. Sokat hallottunk a szanálási lehetőségekről, mindenkire vagy csak bizonyos emberekre vonatkozzon ez a életciklus ki tolásától, illetve a tőzsdén való szerepeltetésről. Most a három dolog kapcsolódik egymáshoz, hiszen arról van szó, hogy a mögöttes alapokban mekkora a likviditás. Az első kérdésben szerintem szigorúnak kell lenni, az ember nem nyerhet minden fronton. Tehát a két dolog, a hosszúság kitolása, illetve a mindenkire vonatkozó szanálás, az nem összeférhető. Szerintem az ingatlan alapokkal kapcsolatban erre már rájöttünk, tehát előre kell definiálni az életciklus hosszát, vizsgáljuk az erre vonatkozó javaslatokat, tehát az például, hogy az életciklus lehet-e módosítani, hogy tovább is létezhessen az alap, viszont a meghosszabbításhoz hozzá kell rájúrni az összes beruházónak, és akik ilyenkor ki akarnak lépni a meghosszabbításkor, azoknak ezt a lehetőséget meg kell adni. Tehát van egy kezdeti életciklus, ezt lehet, hogy meg lehet, ezt meg lehet hosszabbítani, de csak akkor, hogyha mindenki hozzá járul az alaptősdei jegyzése, vagy a másodlagos piacon való jegyzése kiváló eszköze annak, hogy megnőjön a beruházók likviditása, de az alapkezelő ez nem hozza hátrányos helyzetbe, tehát nem kell azonnal jelleggel eladni az alapokat, eladni a, a, a tőkét, hogyha másodlagos piacra is van kitekintés. Ezt az elképzelést támogatom. Philip Lambert említette, hogy rövid távú, rövid távú érdekek inkább a, a másodlagos piacot, tehát ezt már megvizsgáljuk, de mi mindenképpen támogatnánk a másodlagos piacokra való hozzáférést. Ez jót tesz, mondom, a dolognak, mert így nem változik állandóan a beruházás mértéke, és ezzel nem jelent plusz gondot az alapkezelőnek. Köszönöm. Még lett volna egy kérdésem, de ezt most megspórolom önöknek. Érdekes felvetés, a retail vipó kérdése is. Kérdés, hogy az emberek valóban ki akarnak-e lépni egy alapból, vagy csak ez a csak meg kell nyugtatni őket, hogy erre van egyébként lehetőségük. És úgy látom, senki más nem kér szót, akkor Rodinak adom meg a szót, hogy ezt lezárja. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a mai vita. Kiderült, hogy valójában minden, mindannyian tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos ez a kérdés, ugyanakkor nem ugyanúgy vélekedünk a kérdésekről. Jó lenne, hogyha a, mód, a módosítókat egy kicsit, tudnánk, kicsit össze tudnánk hangolni, remélem jövő héten lesz erre lehetőség. Köszönöm a bizottság javaslatát, és azt hiszem, hogy erre még lehet támaszkodni a jövőben. Köszönöm. Okay, thank you. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy a jelentéstevő is mondta, február 17-én szeretnénk itt a szakbizottságban szavazni, és aztán az áprilisi plenárisra kész lehet az anyag. Nem lesz egyszerű, az a plenáris sem. Nincsenek egyéb közlendők. Január 27-én hétfőn délután 3 órakor lesz a következő ülésünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, ezzel lezárom az ülést.